Hát nézze, asszonyom, itt a felszólalási időkat nem annak az alapján osztjuk ki, hogy ki férfi és ki nő. Még egyszer szeretnék a kirgiz látogatócsoportunknak is őket is köszönteni, hiszen ők most az Európai Unió és Kirgisztán együttműködésének égisze alatt látogattak ide az Európai Parlament számára megtiszteltetés az, hogy itt vannak, és reméljük, hogy a barátságot és az együttműködést tovább tudjuk mélyíteni népeink és intézményeink között. A tanács részéről kezdődik az első szavazás a dömping témájában, és a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében fog szerepelni ez az anyag. Tehát a holnapi